2013-as emberi jogi és demokrácia ügyi éves jelentéssel, és az ezzel kapcsolatos EU politikákról kérem Pancér urat, hogy négy percben eh, adja elő. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Parlament emberi jogokról szóló jelentése fontos értékelő eszköz az Európai Unió szakpolitikák tekintetében. Már is szeretném aláhúzni és hangsúlyozni a külképviselő rendkívül jelentős munkáját. Tematikai és geográfiai megközelítést alkalmaztunk. Nagyon fontos ez, hiszen iránymutatásokat tartalmaz, amelyre az Európai Parlamentnek lépnie kell, továbbá az Európai Bizottság számára és az egyes biztosok számára tartalmaz iránymutatásokat. 1875-ben Bécsben a Rudolf Euring megjelentette a Harc a jogokért című művét, és Benedetto Croce antifasiszta harcos követte ezeket az elveket hazámban. Ma is a jogokért harcolunk, szociális, polgári jogokért, akár a hongkongi fiatalokra gondolunk, és Anna Harrend szavaival lehet ezt idézni. A jog arra, hogy legyen jogunk. Mindez persze ne csak szlogen maradjon, ezért ne feledkezzünk meg erről a mondatról a teljes egészében, vagyis a jog ahhoz, hogy jogaink legyenek, a jog az egyes személyek joga ahhoz, hogy az egész emberiség részese legyen. Teljesen egyértelmű, hogy feladatokat jelent a jogokért való harc, és humanitárius, humánus politikát is igényel. Az a gusztustalan politika, amiről valaki beszélt a homoszexuálisok diszkriminációjával kapcsolatban, amikor elutasítjuk a másikat, tehát ezt nem fogadhatjuk el. A jogok sokszor a gazdasági válsággal össze nem egyezhethető luxusként vannak föltüntetve, és a néhány ország belső stabilitási igényeit is szembeállítják a jogokkal. Itt a szomszédokra is gondolok. A kérdés az, amikor nem teljesítjük a jogokra vonatkozó ígéreteket, akkor mitől búcsúzunk el? Amikor a munka, egészség, oktatás, polgári jogokat korlátozzuk, akkor a demokráciát csonkítjuk. Vagyis ezeket a jogokat nem vehetjük el nem a gazdaság határozza meg, hogy melyek azok a jogok, amelyek összeegyeztethetők a gazdasági érdekekkel. Ezért itt kulturális vitára is szükség van. A gazdasági válságra, az új geopolitikára kell gondolnunk. Ezek csak egyértelműbbé tették a mélyben húzódó konfliktusokat. Ezért azt kell néznünk, hogy a társadalmunk és a globális társadalom hogyan fejlődik. Ezzel a jelentéssel egyszerű üzenetet szeretnénk közölni. A jogok nem ellenébe mennek a demokráciának, sőt a jogok határozzák meg, hogy a politikai döntéseket hogy kell meghozni. Pontosan ilyen nehéz időkben a jogokkal kapcsolatos kritériumok miatt rendkívül fontos, hogy a javasolt intézkedéseket megvalósítsuk. Mert nem az a probléma, hogy túl sok a jog, az a probléma, hogy az egyenlőtlenség, a szegénység, a diszkrimináció, a nők elleni erőszak pontosan az emberek méltóságát tapos a sárba, és csorbítja a jogokat. Nagyon sok a feladat. Európa feladata az, hogy a kihívásra szembeszálljon, a kihívásra választ adjon az emberi jogok tekintetében, és mindenhol kell, hogy ez érvényesüljön. Köszönöm. Köszönöm. Most a főképviselő asszony kérem meg, hogy szóljon hozzánk. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet kell, hogy mondjak az előadónak. És mindazoknak, akik vele együtt dolgoztak, kiváló jelentést állítottak össze, és ez egy nagyon fontos eszköz. Ez kíséri a munkám kezdetét az emberi jogok területén. Azzal kezdeném, hogy nem csak az elemzéssel értek egyet, hanem a felhívással is az, ahogy mi az Európai Unió feladata, hogy a kihívásra választ adjunk, és ugyanakkor konkrét módját találjuk meg annak, hogy kis és nagy lépéseket tegyünk a jövő felé. Minden egyes olyan helyzetben, amikor az emberi jogokat vagy megszegik, vagy pedig korlátozzák. Nagy öröm számomra, hogy részt vetek ebben a vitában, folytatom angolul. Ahogy az önök jelentése teljesen joggal jelöli, jelzi ezt, az alapvető jogok kartája jelzi azt, hogy az emberi méltóságot az Európai Unió értékei közé, tevékenységeinek a szívébe kell helyeznünk. Fontos, hogy ez külső intézkedéseink Eh, alapvető prioritása, átfogó eh, prioritása és nem prioritások egyike. Minden harmadik országgal folytatott kapcsolatunknak eh, lényegi része. A parlament napi politikai munkában nagyon konkrét intézkedésekkel foglalkozik, olyan országokat látogat meg, ahol ezek, az orsz- ezek a jogok sérülnek, Eh, a Szaharov díjnak rendkívüli szimbolikus jelentősége van. Ezek az intézkedések a parlamenti diplomácia fontos eszközei, és erre alapvető eszközként szükségünk van az európai politikáink eh, szempontjából, mind a demokrácia, mind az emberi jogok tekintetében. Az emberi jogok továbbra is veszélyben vannak világszerte, de egyetétek abban, hogy sok, számos, sok fontos területen előreléptünk, különösen a 2012-es emberi jogi csomag elfogadása óta és az első Európai Uniós intézkedési terv elfogadása óta, ami 2015-ig működik. Fontos célkitűzések ezek, valamennyi európai szereplő elkötelezett, hogy az emberi jogok érdekében tevékenykedjen, és ez egy mindenki által közösnek vallott folyamattá vált az emberi jogok fősodorba helyezése fontos szempont a külügyi politikáinkban az emberjogi párhuzam, párbeszéd stratégiai partnereinkkel nagyon fontos volt az elmúlt években. Az elő támogatása ennek az intézkedési tervnek a megvalósításában alapvető fontosságú volt. Úgy gondolom, hogy most már idő előrelép, ideje van, hogy előrelépjünk. Közös munkánkat úgy kell struktúrálnunk, hogy az alapvetően és pontosan meghatározott prioritásokra alapuljon. Mióta elfoglaltam mostani feladatkörömet, magam is ezzel foglalkoztam az új intézkedési terv megfogalmazásával, és szeretném, hogyha ez nem csak az intézkedések listáján alapulna, hanem politikai prioritásokon. Ebben a keretben úgy gondolom, hogy egyik prioritásunknak annak kell lennie, hogy támogassuk a demokratikus átalakulási folyamatokat világszerte az önök parlamentari munkája a mi erőfeszítéseinkre kézen fogva érhet eredményeket el, és örömmel látom, hogy önök rendszeresen sok különböző megalapodott formátumban jelentéseket készítenek, és nyújtanak be hozzánk is többek között. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió emberjogi értékei érdekében a, társadalom, a civil társadalmi csoportokkal való egyeztetés ugyancsak rendkívül fontos. Fontos ez a tanácsi munkacsoporti ülések után is, és immár szisztematikus gyakorlattá vált. A tavaly decemberi fórumon több mint 200 nem kormányzati eh, szerv vett részt világszerte több helyről. Eh, az emberi, eh, emberi jogi és szabadsági, szabadsággal és az önkifejezés szabadságával kapcsolatos témakörben az EU különleges képviselője, külön képviselője, illetve Stavros Lambrinidis rendkívül fontos szerepet játszik. Mondom ezt úgy, hogy annak ellenére, vagy azért is, mert itt ül mellettem. Fontos, hogy kulcsfontosságú partnereinkkel összefogva olyan mechanizmusokat alkalmazunk, amelyek az emberi jogokat egyetemesé teszik, azok érvényesülését is. Úgy döntöttem, hogy a mandátumát meghosszabbítom, és a tanács ezt a mandátumot jóvá hagyta. Visszatérve közös munkánkra, ami a prioritásokkal függ össze, engedjék meg, hogy néhány lényegi megjegyzést tegyek. Összességében teljes mértékben osztom az önök megközelítést, éppen ideje, hogy az EU belső és külső koherenciájára jobban figyeljünk. Hogyha az EU hitelképességet meg akarjuk erősíteni, mint nemzetközi fontosságú szereplő, akkor a kül, külpolitikai tevékenységünkben is ennek fel kell cselekednünk, támogatva a Timmermans kollégámat. Fontos, hogy következetesen képviseljük az emberi jogokat az Európai Unió határain kívül is és belül is. Elsősorban azért mondom, hogy határain belülünk is, hogy igazi, valóban hitelesek legyünk, amikor a határainkon kívül ezt az ügyet képviseljük. Az új intézkedési terv prioritásairól néhány szóban azon túl, hogy foglalkozunk a belső-külső koherenciával a politikáink tekintetében, szeretném a civil társadalom támogatásáról mind pénzügyi, mind technikai szempontból elmondani, hogy ez mennyire fontosnak tartjuk, hiszen a forrásait nagyon sok országban zsugorodnak. Másrészt meg kell előznünk azokat a masszív, tömeges emberjogi, emberjog sértéseket, amelyeket világszerte látunk. Erősíteni kell azon kapacitásainkat, amelyek segítségével egyrészt megelőzhetjük ezeket, másrészt fel tudunk lépni a büntetlenség ellen. Harmadrészt az emberi jogok támogatása nem egy absztrakt valami, konkrét eszközeink vannak az Európai Unió szintjén, ugyanakkor ezeknek a hatékonyságát javítanunk kell. Hogy beszéljek erről röviden. Fontos, hogy ne csak elszigetelt alkalmakat teremtsünk az emberi jogi kérdések megvitatására. Valamennyi vagy viszonyunkban, amikor bármely partnerországgal tárgyalunk, ennek szerepelnie kell átfogó módon e, e, e, a napirenden, és Lavrosz is így tevékenykedik, így, így dolgozik. Ezen kívül a gyermekek joga, az LMBT férfiak és nők, a vallásos csoportok jogainak erősítését is mindenképpen napirendre szeretném tűzni. Ez fontos tagállami diplomácia szintjén is nagyra becsülöm az önök erőfeszítéseit, az önök delegációinak nagyon szoros kapcsolatai vannak világszerte számos országgal, fontos, hogy ők is egyre, erő, egyre nagyobb elkötelezettséget támogassák ezeket az ügyeket világszerte. Ötödik pont, az emberi jogok oszthatatlanok és egyetemesek. Ennek szellemében a gazdasági, társadalmi és egyéb jogok érvényes érdekében meggyőződésem, hogy az Európai Unió vezető szerepet vállalhat az ENSZ irányelvek megvalósítása tekintetésében, mind az emberi jogok, mind a, gazdasági szférában, ideértve a vállalatok társadalmi felelősségvállalását is. Ami a vallásos kisebbséget illeti, ez rendkívül fontos úgy számunkra. Már megkezdtem partnereinkkel a kapcsolattartás, kapcsolatfelvételt, hogy a vallás nevében elkövetett erőszakról, beszélvén fel tudjuk venni a harcot a radikalizációval a társadalmainkban, épp úgy, mint a közel-keleten, vagy a világ más részeiben, mint például Pakisztánban és Afganisztánban hangsúlyoznám azt is, hogy ugyanerre saját társadalmainkban is szükség van, természetesen a saját házunk előtt is söpregetnünk kell külső és belső dimenziókat figyelembe véve. Úgy meggyőződésem, hogy a vallási, vallásszabadság és a véleménynyilvánás szabadsága alapvető fontosságú ügyek a terrorizmus elleni küzdelemben nem lehet biztonság, nem lehet stabilitás emberi jogok nélkül. És úgy gondolom, hogy figyelmeztetnünk kell erre nem csak magunkat, hanem partnereinket is minden áldott nap. Az elmúlt hónapokban a lehető legkeményebben léptünk fel a DICE ellen e, által elkövethet emberi sértéseket. Ugyanakkor az Európai Uniós tagállamai szerepet vállalnak a szíriai emberi, emberiségi humanitárius válság terén. Fontos, hogy támogatást nyújtsunk a nehezen elérhető területekre, ahol kielégítetlen igények merülnek fel Szíriában ahol már az erőszak közvetlenül nem veszélyezteti az emberek életét, ott biztosítanunk kell, hogy minden etnikai és vallási csoport különleges igényei és a veszélyeknek kitett kisebb közösségek alapvető igényi kiégjenek, és az integrációra sor kerülhessen. Fontos, hogy az emberi jogok elleni jogsértéseket dokumentáljuk, hogy a jövőben a megfelelő felelősségre vonás megtörténhessen. Köszönöm az önök javaslatait, amelyek a jelentésekben szerepelnek, és meg fogjuk találni a módját annak, hogy ezeket megvalósítsuk, és várom nagy örömmel azt a vitát, amelyet a továbbiakban folytatni fogunk ezen témakörökben. Köszönöm szépen! Köszönöm, most pedig Hautala képviselőnek adom át egy percre a szót. A Fejlesztési Bizottság nevében kap szót. Elnök úr, mindig nagyon fontos, amikor az éves emberi jogi jelentést tárgyaljuk meg ebben a házban. És a Fejlesztési Bizottság nevében pedig szeretném kijelenteni, hogy Páncéri úr teljes mértékben bevonta a fejlesztés politikát az éves jelentésbe bízom abban, hogy a főképviselő is így látja, hogy a külkapcsolataink szerves része a fejlesztési politika. Örülök, hogy Stavros Lambrinidis nevezték ki. Ez egy bölcs döntés volt az ön elődje részéről, tehát gratulálok az ön munkájához is. Úgy gondolom, hogy Páncéri úr olyan jelentést írt, amely nagyon sok témát vet fel, ami összefügg a fejlesztéssel és a fejlesztési politikával. Biztos vagyok abban is, hogy önnek, mint az Európai Bizottság alelnökének jó együttműködése van a fejlesztésért felelős főigazgatósággal is. Számunkra sok dolog természetes, ami nem természetes mások számára a világban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a prioritásairól is tájékoztatott minket. Köszönöm. Köszönöm. Most Zsitnyánszká asszony kap szót egy percre, és a FAM szakbizottság nevében bezél. Köszönöm. érdeklődéssel hallottam, hogy milyen problémákat vetett fel. 58%-a megkérdezeknek azt mondja, hogy a nők elleni erőszak nagyon erős probléma, amivel foglalkozni kell. Nagyon fontosnak tartom, hogy az államok a bizalom légkörét szeretnék felépíteni, hogy nem történhet olyan, hogy egy nő, aki erőszak áldozatává válik, hozzá nem értéssel szembesüljön. Nem tűrhetjük el, hogy a tagállamokban nem történik semmi, hogyha egy nő erőszakér. Képzésre van szükség, a rendőrségnél, az iskolákban, az ügyészségen, mindenhol, ahol felelősek ezért a dologért. Meg kell változtatnunk a fiatalok mentalitását is sok tekintetben, azonban a jogalkotás eszközeivel ezt nem érhetjük el. A mi feladatunk ez. Sokan származunk olyan országokból, ahol a pofonban semmi kivetni valót nem találnak. Éppen ezért az áldozatokat kell támogatnunk. Köszönöm. Köszönöm. Most a frakció képviselői kapnak szót. És szeretném megkérni önöket, hogy tartsák be a felszólalási időt. Préda úr, két perce van. Köszönöm. Mindenek előtt szeretnék eh, gratulálni a jelentéstevőnek, Páncéri úrnak. Hónapokig eh, tárgyaltunk, vitáztunk az Európai Parlament frakciói között. Nagyon örülök annak, hogy megállapíthatom, hogy az a szöveg, amelyről holnap szavazunk, nagyon jól írja le a helyzetet, és eh, megfelel a néppárti frakció szándékainak is, amennyiben a demokráciát és az emberi jogokat szeretnénk előmozdítani. Mindenképpen eh, kihangsúlyoznám az emberi jogok és a demokrácia fontosságát. Két külön dologról van szó, amely számunkra szorosan összefonódik. És eh, Szerintem nagyon fontos ezzel a jelentéssel összefüggésben, hogy kihangsúlyozzuk a demokrácia és az emberi jogok helyzetét. A jelentésnek ez egy előnye, és ez a szerzőjét dicséri. Úgy gondolom, hogy a demokráciát és az emberi jogokat csak is így láthatjuk. És azt is halljuk, hogy néhány kolléganő kolléga nagyon vehemensen reagál ezekre a témákra. Itt a plénumban valaki azt mondta, hogy Oroszországban jobb a demokrácia helyzete, mint az Európai Uniónak. Hát ez azért tudna ezen érdekelne, hogy mi itt a helyzet. Szeretném még azt is megemlíteni, hogy az Európai Unió foglalkozik a demokráciával és az emberi jogokkal az Európai Unión kívül is. De az Európai Unión belül is figyelni kell a demokráciára és az emberi jogokra. De ez a jelentés nem az Európai Unióban vizsgálja az emberi jogok helyzetét. A Libe szakbizottságból sok kollégával beszéltem, és elmondták, hogy ez az ő illetékességi területük. Az Európai Unió nem írhatja elő a tagállamoknak, hogy milyen döntéseket hozzanak. Tehát például, hogyha az abortusz legalizálják, vagy hogyha az azonos neműek házasságát engedik, illetve nem engedik. Ez a szubszidiaritás elve alapján a tagállamok felelőssége. Örülök, hogy az előadó ezt figyelembe vette. Köszönöm, most Valenciano asszony kap szót. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Ma délután egy olyan jelentést vitattunk meg, amely kiváló, az én szempontomból véleményem szerint ezt szigorúan, rigorózusan írták meg mély alapos munkával, azonban sajnos nincs túl sok jó hír az emberi jogok terén. Bizonyos szörnyeket nem tudtunk legyőzni, a rasszizmust, az intoleranciát, a fanatizmust, és az emberi jogok veszélyben vannak. Ez nem csak egy jelszó, ez egy tényszerű megalapítás. Ma délután ennek a parlamentnek bizonyos részleteket tisztáznia kell. Fontos, hogy a törvény segítségével lépjünk fel az emberek, valamennyi ember, világ összes emberi lényének méltósága védelmében. A gazdasági válság persze csak segít abban, hogy a világ bizonyos térségeiben az emberi jogok tere szűküljék, szűküljön Fontos azonban, hogy mindenkit megvédjünk, a saját eh, elsődleges prioritásunk nyilvánvalóan eh, eh, a biztonság mindenki számára. Nem tehetjük meg azt, hogy egyik kézzel elítélünk, másik kézzel aláírunk megalapításokat. Nem lehet két arcú módon tevékenykedni a továbbiakban, jól lehet ezt többször megtettük a módban. Nem lehet a világot kioktatni, Elsősorban példát kell mutatnunk, példát kell mutatnunk. Ezért úgy gondoljuk, hogy az a bekezdés, amely a cégekre és az emberi jogokra vonatkozik, az, gondolom, hogy ez alapvető fontosságú terület, ezt ki kell dolgoznunk, az emberi jogok védelme, annak érdekében, hogy európai vállalkozásaink a harmadik országokban e, valóban foglalkozzanak az emberi jogok érvényesülésével. Ez az Európai Unió felelőssége, mint e, a hatalmak közötti mint, mint egyik a nemzetközi politikai szintér egy nagy szereplőinek. Még egyszer gratulálnék, tehát egyrészt a munkához, másrészt pedig a mandátum megújításához. Köszönöm. Vreau să vă anunț imediat. Vreau să vă anunț că... Köszönöm szépen, és szeretném bejelenteni, hogy már most is késésben vagyunk, és a napirendünkön más témák is vannak. Ezért minden képviselőt, minden kollégát arra kérek, hogy tartsa be a felszólás idejét, és ne kérjenek kékkártyás kérdés ebben a vitában. Demes Meker úrja a szó másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, nagyon hosszú ez a jelentés. Számos fejleményről beszámol ez a jelentés, néhány fejlemény tényleg pozitív, egyre több eszköz áll az Európai Unió rendelkezésre, amelyel védeni tudja az emberi jogokat. Ezek a szakpolitikák sokszor kapcsolódnak e- ezekhez az eszközökhöz. Bizonyos régiók, régiókban adott programokat kell bevezetni, más régiókban viszont másfajta programokra van szükség egy stratégiai kihívást jelent most már ez a kérdés. Szeretném felhívni a figyelmüket a krimi tatárokra. Ők egy kis nép, de nagyon büszkék, nagyon büszkék a múltjukra, büszkék a származásukra, az eredetükre. ugyanakkor deportációnak és diszkriminációnak az áldozatai nagyon sokan közülük. A krémi tatárok és két millió orosz békésen élt mindig együtt, de ma már ez a tolerancia nem érvényes. Jelenleg azt látjuk, hogy egy nép eltűnik a föld színéről. Pedig mindig azt szoktuk mondani, hogy az emberi jogokat védeni kell meg kell védeni, és az üldözés, az e- személyek és a kisebbségek üldözését nem fogadhatjuk el, ezeket mindig elítéljük, és ebben a jelentésben is. Köszönöm ennek úr. Szeretnék gratulálni Panceri úrnak munkája kiváló példája annak, hogy lehet egy jelentés mindent átfogó, teljes. Nyilván nagyon sok dolog aggaszt bennünket. A jelentés azonban sikeresen kitért jó néhány témára, például a büntetlenségre, a nemzetközi büntetőjogra, a szabad véleményé, szabadság, szab, és nyilvánítás fontosságára, a gyermekek, nők jogaira. Kollégám, aki most nincs itt, maga is hangsúlyozta ezeknek a jogoknak a fontosságát a világszerte nagyon sokan veszélyeztetettek. Nos, mintegy 250 preambulum bekezdés van ebben a szövegben, kezdve az ivóvíztől, az egészségügyén keresztül, alapvető emberi jogok ezek, amelyeket az ENSZ elfogadott. Ezeket természetesen elfogadjuk, de nem tartjuk be. A világon az emberek 15%-a nem fér hozzá egészséges WC-khez, szabad ég alatt kell elvégezni a dolgokat, ami fertőzés veszélyes. Olyan betegségekben halnak meg gyermekek tízezrei, amelyek tökéletesen megelőzhetőek, kolera, tifus, hepatitis, himlő, ezek a betegségek a gyermekek szellemi testi fejlődését is korlátozzák, ugyanakkor nem csak az emberek személyes fejlődését akadályozzák ezek, hanem itt bizony vételené teszi őket egyéb emberi jogi elleni veszélyek szempontjából is. Olyan jelentés ez, amelyet tehát támogatnunk kell. Köszönöm szépen. Köszönöm. Verzsia képviselője a szó. Egy percben. Köszönöm, elnök úr. Minden évben idén is megvizsgáltuk a világban az emberi jogok és a demokrácia helyzetét. Az előadónk, Pánceri úr, úgy döntött, hogy tematikus jelentést készít, és nem katalógus jellegű ezért köszönetet szeretnék mondani. Néhány pozitív pontot tartalmaz ez a jelentés. Ugyanakkor az Európai Unió nem tud példát mutatni ebben a témában, és egyre inkább kritizálható. A gazdasági és szociális jogok a gazdaság, a vállalkozások felelősségébe tartozik, ugyanakkor nemzetközi megállapodások kötelez tesz, tennék, teszik a multinacionális cégeknek a büntetését. Például a gazdasági és szociális negatív hatásairól miért nem beszélünk a megszorító intézkedéseknek. Ez is az emberi jogokat érinti. A bevándorlás tekintetében a harmadik országokkal való együttműködés is ebbe a térdájába tartozik. A kártomi folyamatra is kell, hogy gondolnunk az afrikai kérdések tekintetében. Páncier úr, az emberi jogok védelme mindig is problémás, ezért fel, veszélyes az, hogyha itt ezeket a jelentéseket ezt a jelentést így elfogadjuk, ezért mi nem tudjuk megszavazni. Lakbírel képviselő. Elnök úr, tisztelt Mogherini asszony, igen, tisztelt Lambrinidis megbízott úr. Az előttünk lévő jelentés nagyon jól mutatja be, hogy az emberi jogok milyen szerepet játszanak az Európai Unió életében, és hogy milyen intézkedésekkel él az Európai Unió. Azt is látjuk, hogy hol kell még többet fáradozni diplomatákkal, más parlamentek tagjaival beszélve elég gyakran halljuk, hogy kritizálják az Európai Unió fellépését, amikor az emberi jogok megsértéséről van szó. Az emberi jogi politika néha ellentmondásos. Például azt is láthatjuk, hogy több ezer menekült hal meg, amíg úton van Európa felé. Ez szégyen Európa számára. Nem lehet Európát izolálni a világtól, nem lehet létrehozni egy európai erődöt. A tagállamoknak össze kell hangolniuk, hogy milyen menekültügyi és bevándorlási politikát folytatnak. Sajnos nem kapott többséget az, hogy megvizsgáljuk azt is, hogy hogyan vigyük az emberi jogok témakörét bele a tárgyalásokba, például kereskedelmi tárgyalásokba. Amennyiben sérülnek az emberi jogok, akkor meg kell vizsgálni. És meg kell vizsgálni, hogy milyen esetben lehet az európai intézményekhez fordulni. Köszönöm. Mulțumim. Köszönöm szépen. Korra úr, kap egy perc. Grazie, grazie. Köszönöm, elnök úr. Igen, én is támogatom ezt a jelentést, és nagyra értékelem Páncer kolléga által végzett munkát. Nehéz, terjedelmes munka, nagyon hosszú a jelentés, és több témával is foglalkozik amelyek tematikusan egymástól nagyon eltérnek. Nagyra értékelem ezt a megközelítést, ahelyett, hogy katalógus jellegű felsorolást illesztettek volna be a jelentésbe, ami sok vitához vezetne. Biztos, hogy lehetett volna még jobb is ez a jelentés, de a kiindulási pont mégis nagyon jó szerintem. Értékelendő az a tény is, hogy egy olyan időszakban, amikor az Európai Unió külső fellépése az emberi jogok tekintetében harmadik országokkal kapcsolatban mindig próbál próbálja hangsúlyozni ezeket a jogokat. Jó lenne, hogyha valóban kötelező záradékként alkalmaznánk az emberi jogokra vonatkozó feltételeinket, mert sajnos a mi jelentéseinket ez a valóságban nem követi. Köszönöm. Docképviselő, egy perc. Mr. President. Elnök úr, ez a jelentés alapvető emberi jogsértésekre világít rá. Nők, férfiak elleni erőszak, nők genitális ö, meg csonkítása, vallásos csoportok jogainak sárba tiprása. Néha azonban úgy gondolom, hogy ezek néha, mintha távoli ö, problémák lennének e hónap 27-én Írországban a Közfinanszírozású Egyenlőségi Bizottság e, egy keresztény e, pékség elleni e, eljárásról fog szólni, amely pékség megtagadta, hogy olyan péksütemény készítszén megrendelése, amely az azonos neműek házasságával kapcsolatos üzenetet hordozott. Ez az Európai Emberi Jogi Egyezmény 9. cikkének megsértése. Fontos tehát a jogalkotók számára, hogy ahogy Lady Hill említette, ő a Brit Legfelsőbb Bíróság alelnöke, hogy racionális, ér, tehát bizonyos mértékig, észszerű mértékig toleránsak kell lennünk azokkal, akik mélyen vallásosak. Kérem a képviselőket, hogy álljanak mellém üzenetemben. Zsib. Köszönöm. Gzsib képviselő másfél percre. Köszönöm. A jelentés az emberi jogok helyzetével foglalkozik. Nagyon nehéz feladat az emberi jogok helyzetéről úgy írni, hogy örüljenek az emberek az eredménynek. Köszönöm az előadónak, hogy fáradozott ezért a célért. Nagyon komoly változások történtek a tavalyi évben. Gondoljunk az Euromajdára, gondoljunk az ukrajnai helyzetre jelentős változások történtek az úgynevezett arab tavasz után is. Van valami probléma tolmácsolással? Please continue. Okay. Folytasson. Köszönöm. Nagyon drámai változásokat látunk a közel-keleten is. Nagyon sok áldozatot hoznak ezek a változások. Nézzük meg, hogy az iszlám államnak mennyi áldozata van már. De nem csak az iszlám állam van ott, hanem nagyon sok militáns katonai, félkatonai szervezet is, amelyek elek erőszakos cselekedeteket hajtanak végre. Szíriában lerombolják a templomokat, és számos ilyen barbár tettnek lehettünk tanúi. A keresztény üldözés is probléma a világban, a közel-keleten, Afrikában, Észak-Koreában évente körülbelül 100 millió keresztényt üldöznek. Több ezren halnak meg évente. A főképviselő is említette ezt a tényt. A jelentésben látunk olyan helyzeteket is, amikor megsértik az emberi jogokat Líbiában, Maliban, Szudánban, Nigériában. Végül, de nem utolsó sorban pozitív példákat is látunk a jelentésben. 2013 az Európai Demokrácia Alap éve volt. És az európai demokráciát tovább kell fejleszteni. Most pedig Weidenholzer úr kap szót. Hát nagyon ambíciózus jelentést hallottunk, tartalmi szempontból nagyon jó munka, azonban nem lehet teljes egy ilyen jelentés, hiszen sajnos az emberi jogokat sorozatosan megsértik. Az eh, Európai Uniónak pedig eh, a sürgősségi eszközzel jó lehetősége van. Üdvözlöm a jelentés üzenetét, hogy egy parlamenti munkacsoportot hozzunk létre, hogy az, font, az foglalkozzon az emberi jogok helyzetével és az emberi jogi aktivisták helyzetével. El kell kerülnünk a kettős mérce veszélyét. Hiszen az európai külpolitikának ellentmond, hogyha politikai tőkét szeretnénk kovácsolni az emberi jogok megsértéséből. Nincsen jó és rossz, nincsen kevésbé és többi fontos emberi jogi sértés. Az emberi jogok egy oszthatatlan kategóriát képeznek. És amennyiben az emberi jogokat betartjuk, betartatjuk, a jövőnkbe fektetünk be. Csak is a jogállamiságban, csak is a demokráciában lehet biztonságban élni. Egy ilyen politika ne legyen újjal mutogató. Az ilyen politika alkalmazza a csendes diplomáciát és a nyilvánosan elhangzó hangos kritikát is. Az Európai Unió külön megbízottja Stavros Lambrinidis megfelelő lépés, a megfelelő irányba. Köszönöm. Mulțumim. Köszönöm. Belder úr, egy perc. rapport Panzeri Köszönöm szépen, elnök úr. A pancéri jelentés teljesen világosan beszél a keresztény üldözésről, és teljesen igaza is van, hogy ezt megfogalmazza és kritizálja. Szeretném a főképviselőnek fel és a különleges képviselőnek figyelébe ajánlani, hogy fontos eh, az, hogy a, a vallásgyakorlás szabadságára vonatkozó egyezményt érvényre jutassuk a 132. cikk értelmében ez a vallásszabadság és a hitélet szabadsága jogait fekteti le. E, ugyanakkor nem látom, hogy túlságosan sok mindent tettünk volna ezeknek az irányelveknek a érvényre jutatása terén. Szeretném tudni, hogy mit tettek e, e, visszatérnék, hogy van politikai akarat, vagy nincs politikai akarat. Úgy gondolom, hogy tudnom kellene, hogy ön világosan támogatja ennek az érnek az irányítatását. Köszönöm, Váglor, egy perc. Elnök úr, főképviselő asszony, az emberi jogok tiszteletben tartása előfeltétel kellene, hogy legyen azokkal az országokkal tartott kapcsolatokban, ahol szerződéses kapcsolatunk van. Van-e bármilyen következménye, amikor egy ilyen ország megszegi az emberi jogokat, és külföldi területeket elfogad? Izraeli miniszterelnök néhány nap ezelőtt bejelentette arrogánsan, hogy nem fogadja el a két állami megoldást. Tudjuk, mit jelent ez. Örményország külügyminisztere, akik a hegyi karabahot elfogadják, elfoglalták, tegnap bejelentette, hogy Oroszországot védik, az orosz katonai támaszpont fontos az ország biztonsága szempontjából. Marokko kormánya, szintén Marokko is partnerünk, hamarosan magas szintű nemzetközi konferenciát szervez Dallában, az e nyugat-szaharai elfogadt területen, ahol Marokka gyakorlatilag a szaharai lakosok alapjogait megsérti. Mogherini asszony, változtatunk valamit a szakpolitikánkban ezekben az országokban? Köszönöm. Terry Cabras képviselő egy perc. Köszönöm. Elnök úr, az elmúlt évtizedben a nők társadalmi szerepe fantasztikus mértékben javult. Mindazonáltal a szociális, politikai, kulturális és gazdasági egyenlőtlenségek a férfiak és a nők között továbbra is fennállnak, még az Európai Unió országai között is Eh, megengedem magamnak, hogy idézzek néhány eh, sort John Stuart Mill-től, aki 146 eh, évvel ezelőtt ezt írta a nők alávetettségéről. Az a haszon, amelyet abból nyerünk, hogy a nők szabadon használhassák képességeiket, hogy szabadon választhassanak a foglalkozásukkal kapcsolatban, és ugyanolyan szakmákat végezhessenek, mint a férfiak, ugyanolyan bátorítás és jódámazás mellett, mint egyéb emberi lények. Ez megkétszerezné a rendelkezésre álló elme erő mennyiségét az emberiség teljessége érdekében. Ez e 146 éve hangzott el, azóta sem tettük meg. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Münchenben az Európai Szabadalmi Hivatal és elnöke Patiszteli úr felszólalt az ellen, hogy a szakszervezeti képviselők emberi jogsértési ügyekben felszólaljanak. Ez azonban a bíróság úgy döntött, hogy az IPO-nak az mentességet kért, a holland kormány pedig eh, megakadályozta a döntésnek a, megvad- a végrehajtását. A megdöbbentő az az, hogy hogy eh, a, gyakorlatilag ez a parlament is támogat őket ebben, az egységes európai szabadalom ö, eh, ö, zászlaja alatt hogyan küzdhetünk az emberi jogokért, hogyha ilyen dolgokra sor kerülhet az Európai Unióra hivatkozva. Köszönöm. Domnus. Köszönöm szépen. Soprad képviselője szó, egy perc. Elnök úr, kedves kollégák, a panceri jelentés bizonyítja, hogy az a feladat, hogy az emberi jogot kell szolgálnunk, ez rendkívül fontosá vált az Európai Unió külpolitikában. A diplomácián keresztül kell harcolnunk a nemzeti önzés ellen, és egy ideológia támogatását nem helyezhetjük előtérbe az emberi jogokhoz képest. Ezért nagyon fontos kell, hogy legyünk egy ilyen többpólusú világban. Példát kell, hogy adjunk, exportálnunk kell a mi kultúránkat, támogatnunk kell például az abortusz lehetőségét, és a természetes családokat kell támogatnunk. Az LMBTI témával foglalkozik a jelentés. A szélső bal úgy fogalmaz, hogy ezt a néppárt is elfogadhassa, és ugyanakkor az emberi jogokat támadják, pedig elvileg ez lenne a prioritás. Az Egyesült Államokat, Oroszországot, Kínát nem követhetjük. Az emberi jogok természetesen rendkívül fontosak, nem tudjuk megszavazni ezt a jelentést. Köszönöm. Tőkés úr, következik egy perc. Elnök úr, 2012-ben a tanács elfogadta az EU stratégiai keret programját az emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatban, annak érdekében, hogy meg tudjuk a, erősíteni a harmadik országokkal való kapcsolataikban ezt az aspektust. Az Európai Uniónak most különleges képviselője is van az emberi jogok támogatása érdekében. Elmondhatjuk, hogy most már jobb eszközeink vannak az emberi jogok világszerte való megvédésére, mint korábban. Ennek ellenére továbbra sem szólalunk fel, vagy nehézségeket okoz számunkra, hogy felszólaljunk az emberi jogok mellett, mert megosztottak vagyunk, és úgy érezzük, hogy az értékeinket kapcsán kompromisszumokat kellene így kötnünk. Azt hiszem, hogy önzőség ez. Kár, hogy a belső megosztottságot hangsúlyozok olyan ügyekben, amelyek kizárólag tagállami kompetencia alá tartoznak. Ez káros, és a hitelképességünket, a hitelünket gyöngíti. Eh, ellenzek minden olyan erőfeszítést, amely a folyamatos eh, emberjogi sértéseket elhallgatja, ideértve a keresztények eh, üldözését, az, a kínzást, az gyermekek és a nők ellen erőszakot, a bevándorlók és kivándorlók menekültek helyzetét, az ennek megszakítja a felszólalást. Havit úr. Köszönöm, Tőkés úr. Havit úr következik másfél perc. scuzați Damna Valenciano a avut... Elnézést, ez Valenciano képviselő. Remélem ez nem egy kékágyás kérdés. Nem kék, kér, nem kék kártyás kérdés ez, hanem ügyrendi kérdés részemről. Miért lehetséges az, hogy az értelmezés lehet, hogy az értelmezés nem, a tolmácsás nem volt megfelelő, de az a kolléga, aki korábban felszólalt, az a melegekre, a biszexuálisokra ö, ö, úgy hivatkozott, mint ha ők a társadalom mérge lennének. Remélem, hogy tolmácsolási hibáról van szó. Nem engedhetjük meg ebben a parlamenti teremben azt, hogy bárki így fogalmazzon. de deghizat, de. Trecem Hát ez igazából inkább kékárgyás felszólalás volt, de lépjünk tovább. És most megkapja Richard itt a szót másfél percre. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. A közös felelősségünk az emberi jogok védelme. És szeretném megkérni a főképviselő asszonyt, hogy az emberi jogok abszolút prioritást élvezzenek az elkövetkezendő cselekvési tervekben. Támogatni fogjuk ebben a tekintetben. Európa hozta létre a nemzeti akcióterveket, és Obama elnök is elfogadta ezeket az európai emberi jogi akcióterveket. A tagállamok jelenleg vizsgálják ezeket a témákat, és a parlamenttel együttműködnek a francia javaslat értelmében szeretném megkérni, hogy mit tesz annak érdekében, hogy az üzleti életben is betartják és betartatják az emberi jogokat. Itt jelentési kötelezettségekről is hallottunk az emberi jogok tekintetében. Szeretném megkérni a főképviselő asszonyt, hogy ennek a keretnek a végrehajtását is támogassa, hiszen Ban Ki-moon ENSZ főtitkár is támogatja, hiszen ez nem csak egy európai igény, hanem egy globális igény. Remélem, hogy a igazságügyi főigazgatással együtt jobban hozzáférhetnek az áldozatok az igazsághoz. Az üzletfelelősség, az üzleti életfelelőssége nagyon nagy abban, hogy az emberi jogok érvényre jussanak. Köszönöm. Most Jurek úr egy percre. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés, ami elvileg arról számol be, hogy az emberi jogok helyzete milyen, bizonyos intézkedéseket tartalmaz, amelyik magukat az emberi jogokat sérti meg 165-ös cikkben valójában a teljes társadalmat támadó szavak szerepelnek. A horvátok és a szlovákok népszavazáson fejezték ki az akaratukat. A népszavazás során azt fejezték ki, hogy szeretnék fenntartani a családról alkotott nemzeti koncepciójukat. Továbbá azt is látjuk, hogy az a tény, hogy ilyen népszavazást szerveztek, már ez ellen is támadó ez a jelentés. Hogyha kritizálni akarjuk azt, hogy valaki egy népszavazáson valamilyen nemzeti koncepciót támogat, konkrétan a család koncepcióját, hát akkor milyen mértékben ö, támadjuk a személyeket, akár a homofóbia elleni harc nevében is üldözés áldozatai lesznek az emberek. Még egy dolgot szeretnék mondani. Lengyelország parlamentje 2006-ban azt mondta ki, hogy ha társulunk a európai zsidó-keresztény hagyományhoz, akkor nem vezethetünk be újfajta koncepciókat, mint például a homofóbia. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Az alapjogokról szóló jelentés készítőjének a munkáját nagyra értékelem, Páncer úr munkáját. Az az intézményi kontextus, amelyben most találjuk magunkat, különösen kedvező az alapjogok tekintetében, a specifikus mandátum tekintetében is. A bizottság első elnök helyettese fontos szerepet játszik az alapjogi karta tekintetében. Mogherini főképviselő Höz fordulok, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió az emberi jogok helyzetét nyomon kövesse a világban, hiszen az elért eredményeket fönn kell tartani, és folyamatosan szolgálnunk kell az alapjogok garantálását, mint célt az Európai Unión belül is. Én személy szerint javasolni fogom, hogy belső stratégiát dolgozzunk ki az alapjogok tekintetében, amely koherens az emberi jogok és a demokrácia elveivel. A kopenhágai dilemma tekintetében is nagyon fontos, hogy az emberi jogok, a jogok helyzetét nem csak az Európai Unió külső kapcsolataiban, hanem a tagállamok tekintetében is vizsgáljuk. Un minut. Fogtúr egy percre. Köszönöm, elnök úr. Sokat hallunk az emberi jogok helyzetéről, amikor az Európai Unió külpolitikájáról van szó. De nem csak harmadik államokról van szó. Nézzük meg, hogy az európai államokban hogyan sérülnek az emberi jogok. Tehát például Lengyelországra és Romániára gondolok, hiszen eh, nem akartuk tudni, hogy az amerikaiak ott embereket kínoztak. Tudjuk, hogy vannak-e még államok, ahol ilyesmi megtörtént? Hogyan lehet az, hogy az államszerződés után 60 évvel Ausztriában még 15 évre elítélnek embereket a véleményük miatt. Németországban 13 ezer eljárás folyik emberek ellen a véleményük miatt. Ezrek ülnek börtönben. Horst Mahler 78 éve ül, 78 évesen 12 éve ül. Hogyan lehet az, hogy Görögországban 18 hónapja

Megismétlem, hogy kék kártyát nem engedek, mert késünk. Krisztel kolléga. Köszönöm. Gratulálok Páncéli kollégának, hiszen nagyon kiegyensúlyozott jelentést adott nekünk. A Nemzetközi Nőnap alkalmából a nők elleni erőszakról beszélnék. A szelektív abortuszról, ezen kívül a gyermekmunkáról. Hiszen undorító dolgokról van szó, amelyek a legszörnyebb emberi jogsértések. A Francia Demográfiai Intézet azt mondta, hogy a női magzatok abortusza Európában jelen van. Nyugat-Balkánon, Közép-Ázsiában, Ázsiában. És ez a gyakorlat nem tűrhető. A nők elleni és a lányok elleni erőszak témakörébe természetesen beletartozik a szelektív abortusz is. Szükség van statisztikai adatokra, hogy fellépjünk ezen jelenség ellen. A gyermekmunka elleni harcban sikerült haladást elérnünk, és emlékeztetnék arra, hogy a mi feladatunk is, hogy az Európai Unióban olyan környezet legyen, hogy ne legyen gyermekmunka. Köszönöm. Tomasic asszony, egy percre u većini slučajeva podržavam ovo izvješće ali kao zastupnica iz köszönöm elnök úr általánosságban támogatni tudom a jelentést de horvát képviselőként a 165-ös cikkre szeretnék reagálni. Az előadó itt sajnálatosnak tartja a horvát népszavazás eredményét, amelyben 2013. decemberében meghatároztuk a család fogalmát. A házasságnak a fogalma az alkotmányban szerepel, és a LMBTI közösséget nem veszi figyelembe, sőt katalizátorként szolgált 2014-ben az azonos neműek házassága tekintetében. A horvátok többsége fejezte ki azt a kívánságot, hogy nő és férfi házassága maradjon a házasság. Ez nem homofóbia és nem diszkrimináció, mint ahogy ezt a 165-ös pontja jelentésnek sugalja. Egyszerűen a hagyományos értékeket kívántuk megvédeni, és homogénként szeretnénk fenntartani a társadalmunkat, annak ellenére, hogy milyen sajnálatos történelmünk volt. Elnök úr, kedves kollégák! Tegnap megszavaztuk Tarabella úr jelentését, a belga szocialista jelentést, és az UMP képviselője Lögrip úr a néppárt nevében üdvözölte is ezt. Ma pedig Pánceri úr, szocialista, egy másik szocialista képviselő jelentéséről beszélünk. A Tarabella jelentés ellenében szavaztam, és a Páncéri jelentésen fogom megszavazni, hiszen veszélyes ideológiát támogat. Egy olyan ideológiát, amely a útra minoritárius közösségi elveket próbálja támogatni. Az emberi jogokat az egész világon támogatni kívánjuk, ugyanakkor a demokratikus értékeket nem tartjuk figyelembe, nem tartják figyelembe, és nem tisztelik az államok szuverenitását sem. A 165-ös cikk elítéli a horvát nép szabad döntését, amelyben alkotmányba kívánják venni, hogy a házasságot nő és férfi köti. 2013-as decemberi népszavazást tiszteletben kell tartani, hiszen ez a demokrácia. Tíz évvel ezelőtt a francia és a holland nép nem fogadta el, elutasította az Európai Uniós szerződést. Köszönöm. Mán képviselő, egy percre. Az Európai Parlamentben eh, a 1950-es tibeti felkelés 56. évfordulójára emlékezünk. Több ezer európai városban és faluban lobogtak a tibeti zászlók. Követeljük az emberi jogok betartását Tibetben. Egy békés kultúrát masszív módon elnyomnak. Arra a 136 tibetire gondolunk, akik feláldozták magukat, illetve a több százra, aki még mindig börtönben van. A tibeti csoport a Dalai Lama és a kínai kormány közötti tárgyalásokkal foglalkozik. Igazából a tibetiek bűne az, hogy a saját jogaikat követelik, hogy szeretnék megtartani kultúrájukat, nyelvüket, spiritualitásukat. Nekünk kötelességünk, hogy enyhítsük a tibeti nép kínjait. Köszönöm szépen. Rodríguez asszony, másfél perc antes de mais gostaria de felicitar a senhora comissária sobre todo o trabalho que tem vindo a desenvolver. Szeretnék gratulálni a biztos asszonynak a mostanáig végzett munkájához. Valójában az Európai Unió a világban mindenhol a demokratikus és az emberi jogokat, az alapjogokat támogatja, valamint az emberi méltóság tiszteletben tartását. Az Európai Unió külpolitikája ezeket az elveket követi, vagy követnie kellene. Gyakran az Európai Unió kereskedelmi politikája előnyet élvez, és néhány autoriter régióval is, vagy rezsimmel is kapcsolatot alakít ki, ahol az emberi jogokat sárba tiporják, sőt háborús eszközként használják ezeket az emberi jog sárba tiporását. A nők az emberi jogi értékek és védelmek gyenge láncszemét képviselik, pedig teljes mértékű védelmet érdemelnek. Az Európai Unió nagyobb nyomást kellene, hogy gyakoroljon az unión kívüli országokra, ahol az alapvető emberi jogokat és különösen a nők jogait megsértik aki Európába be akar jönni, itt a nők és gyermekek, földközi tengeren át érkező nők, gyermekek, menekültekre gondolok. Különös védelmet kell biztosítanunk ezeknek a személyeknek. Nagyon sokan halnak meg a földközi tengerben, és nem szabad ezt plusz káreseménynek tekinteni, ezek nagyon súlyos káresemények, és az, az európai értékek tekintetében έναν οργανισμό που διακηρύττει με στόχο τα δημοκρατικά καθεστώτα. A demokratikus rendszerekre az a jellemző, hogy betartják a jogállamiságot és független igazságszolgáltatással rendelkeznek. Azonban, hogyha valaki ezen intézmények ellen cselekszik, akkor nem tartozik oda. És ebben a házban pedig bebizonyítottuk, hogy Samaras miniszterelnök együttműködött a görög igazságszolgáltatással azért, hogy az aranyhajnal képviselőit letartóztassa. Utaltunk arra, hogy illegális volt ez a rendőrségi akció, hiszen az emberi jogokat szorgalmazzuk, azt szeretnénk, hogy független legyen az igazságszolgáltatás, és hogy véleményszabadság legyen. Előbb vagy utóbb nyomást kell a görög kormányzatra gyakorolni, hogy tartsa be a demokráciát, és ne üldözzék az aranyhajnalt. Mogherini asszonynak még szeretném elmondani, hogy Skopjei barátainak pedig elmondhatja, most pedig Stír képviselő egy perc godinje izvjee o ljudskim pravima je vaan instrument za usmjeravanje vanjske politike i politike. az emberi jogi jelentés nagyon fontos eszköz. A jelentés arra kell, hogy koncentráljon, hogy az emberi jogoknak mi a helyzete az Európai Unión kívül. Remélem, hogy a tagállamokban is megvizsgáljuk ugyanezt a helyzetet. fölmerül az élethez való jog kérdése is. Gyakran úgy vetjük fel ezt a kérdést, hogy filozofikus megközelést alkalmazunk. Ugyanakkor a tudomány bebizonyította, hogy az élet jóval a születés előtt megkezdődik. Úgy döntöttünk, hogy ezt a kérdést szabályozni kell, méghozzá tagállami szinten. Pontosan ugyanazt a hozzáállást kell alkalmaznunk, amikor harmadik országokról van szó. Az emberi jogok univerzálisak, de csak akkor valósul ez meg, hogyha az élethez való jogot is biztosítjuk. Gomes asszony, nos, a, az agresszorok büntetlensége, arcú csapása, az Európai Unió belső és külső biztonságának. Az Európai Uniónak a támogatást élvező harmadik országokkal szemben sokkal komolyabban fel kellene lépnie. E, sok olyan ország van, amelyekkel különleges kapcsolatunk vannak, vannak ott aktivisták, e, és vannak olyan politikusok, akik e, ugyanakkor E, gyakorlatilag az emberi jogokat támogató eszközöket e, e, kirabolják, és nem teszik lehetővé ezekben az országban a vitát. Tehát erőfeszítéseink sokszor kudarca vannak ítéltetve, és kudarcot is vallanak a tanácsnak, a bizottságnak és a parlamentnek. Együtt kell működnie az politikai foglyok kiszabadítása érdekében, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen hatása van a békére és a stabilitásra a partnereink országok esetében. Itt van eh, Etiópia, az AKC, az Afrikai Unió. Miért nem lehetne proaktívabb politikánk mindazon partnereinkkel? és eh, mindazon nemzetközi szervezeteknek, ahogy eh, Svédország is mondta, megszüntethetnénk például a Szaúd-Arábia menő fegyverszállításokat, hogy a női jogok megkurtítása ellen kifejezzük tiltakozásunkat. Sok mindent nem veszünk figyelembe, az emberi jogi ügyeket jobban kellene képviselnünk azokban az országban, ahova ellátogatunk, hiszen újságírók dolgoznak az emberi jogok védelmén, akiket elhallgattatnak a civil társadalom ugyancsak rendelkezésre álló idő volt késésben vagyunk kérem a képviselőtársaimat hogy tartsák be a rendelkezésre álló időkeretet. stetina képviselő úrnak adom meg a szót parancsoljon egy percben! Köszönöm hölgyeim és uraim, a nagy orosz humanista, Szerge, Szergei Kovaljov egyszer béke Nobel-díjas jelölt volt. Az első Csecsen háborúban, amikor az orosz hadsereg civiliket gyilkolt. Kovaljov azt mondta, az emberi jogok megsértése nem lehet egy ország belügye. Az a tény, hogy nem kapta meg a béke Nobel-díjat, azt mutatta, hogy a politikusok máshogy kezdték el látni az emberi jogokat. Az emberi jogok védelme az igazság kérdése, és az igazságosság kérdése. Szergei Kovaljov igazságos ember volt. A gyengék védelmének elve lassan feledésbe kerül azt látjuk, hogy az emberi jogokat egyre gyakrabban megsértik. És ez a jelentés most ismét emlékeztet Kovaljov szavaira. Az emberi jogok megsértése soha nem lehet egy ország belügye. Köszönöm. Következő hozzászólónk Milyen Mon képviselő úr. Parancsoljon, egy percben öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentés, amelyet vitatunk, rendkívül fontos az Európai Unió számára az emberi jogok betartása az egyik azonossági eleme, azonosságunk egyik eleme, és nagyon releváns a politikáinkban, különösen most, amikor megkérdőjelezik a világrend alapvető alapelveit, és amikor a politikai szerveződések ö, ö, korábbi rendje felborult, a szomszédságunkban ahogy a főképviselő, főképviselő is említette, mind a földközi tengeren, mind, tehát mind délen, mind keleten problémás helyzetben van. Fontos, hogy alapértékeinket a szomszédsági kapcsolatainkban is képviseljük. Az emberi jogok tisztelete az egyik alapvető értékünk. Fontos, hogy közép és hosszú távon elkötelezzük magunkat az emberi jogok mellett, de azt sem felejthetjük el, hogy melyek az alapvető értékeink. Rögtön befejezem, fontos, hogy a külső intézkedéseink vegyék figyelembe az emberi jogokat. E, Emlékezünk vissza az évszázad elejének e, problémájára, dilemmájára, a béke e, és az emberi jogok kérdése feszültek egymásnak. Képviselő úr következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Én is üdvözölném főképviselő asszonyt. Ezzel a témával összefüggésben mindenek előtt egy pontra, illetve kettő pontra szeretnék utalni. Az első megjegyzésem. Vannak olyan országok, amelyek átmenetben vannak, a demokrácia felé. Úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben az Európai Unió nagyon fontos szerepet játszhat. Támogathatja ezeket az országokat, amelyek a demokrácia felé haladnak. Tehát segítséget kell nekik nyújtani, hogy sima legyen az átmenet. Különféle példákat is idézhetnék. Például ott van a kelet. A keleti országokban is megvolt a lehetőség a békés átmenetre. És ott is sikerült demokratikus országokat létrehozni. Van még egy fontos pontom. Szerintem tényleg meg kellene próbálnunk mindenhol közbelépni és pedig folyamatosan, és ne csak pontszerűen. Az emberi jogok védelme egy folyamat kell, hogy legyen, és ne pillanatszerű cselekvések sorozata. Ezt a folyamatot pedig folytatni kell. Ennek a folyamatnak pedig eh, előbb-utóbb gyümölcsei is lesznek. Köszönöm. Ki a képviselő asszony következik, parancsoljon egy percben. Thank you, Mrs. President. The report addresses... Köszönöm, elnök asszony. Többféle emberi új kérdése foglalkozik a jelentés. Sokszor olyan témákra koncentrál, ahol több EU fellépésre van szükség. De én szeretnék egy erős EU keretet látni ezeknek a megvalósítására, hiszen fontos, hogy hatékonyan lépjünk föl a harmadik országok demokratikus folyamatai támogatása során. Nem csak prioritásokat kellene meghatározni, hanem tényleges és mérhető célokat. Az EU konszisztens kell, hogy legyen ezen elvek követése tekintetében, ezért koherencia kell, hogy legyen a belső és külső emberjogi politikák között. Egy specifikus témával kapcsolatban a médiával kapcsolatos problémák tekintetében csak a ország és az emberek legjobb érdekeit megszegő módon lehet a médiókat korlátozni. A bevándorlás tekintetében is, akik az Európai Uniós területekre próbálnak bejutni, tragédiákat látunk. Itt is koncentrálnunk kell a harmadik országokkal tartott kapcsolatban erre a témára. Sel úr következik egy percben. Mulțumesc, doamna președintă Köszönöm, elnök asszony. Az ember és az emberi méltóság az Európai Unió cselekvésének alapja. Az emberi jogok védelme a legfontosabb pontunk a napi rendjénken. Tehát minden tagállamban ez legyen a legfontosabb pont. Jelen van a terrorizmus, és a terrorizmus különféle fajtái riasztó módon megnevekedtek éves összehasonlításban egyre több a terrorizmus. Az európai országokban is jelen van a terror, emberéletet követel, itt van az iszlám állam, itt van a vallási intolerancia, az interetnikai intolerancia az arab világban, és itt van Ukrajna. Ezek mind-mind fenyegetés jelentenek a polgárok számára. Az emberi jogok legyenek az Európai Unió külpolitikájának egyik kulcseleme köszönöm képviselő úr! kukan képviselő úrnak adom meg a szót egy percben parancsoljon! two thousand and thirteen egy kihívást jelentő év volt. Láttuk az emberi jogok megsértését az egész világban. Ez pedig ismét arra figyelmeztet, hogy ragaszkodjunk elveinkhez, ragaszkodjunk értékeinkhez. Ez azt jelenti, hogy a harmadik országokhoz fűződő kapcsolatainkban az emberi jogoknak a legfontosabb szerepet kell juttatni. Különös módon figyelnünk kell a közvetlen szomszédságunkra. Támogatnunk kell a demokratikus fejlődést, támogatnunk kell a tisztességes választásokat, a jogállamiságot. Ezek az előfeltételei egy működő demokráciának, ahol tiszteletben tartják az emberi jogokat. Nem köthetünk kompromisszumot ezen a téren. Ragaszkodnunk kell a bővítés volgóban is ehhez. Köszönöm. Köszönöm. Plenkovics képviselő úrnak adom meg a szót egy percben. Nice poštovana visoka predstavnice mogherini caro collega köszönöm elnök asszony tisztelt mogherini asszony tisztelt eh, panceri úr nagy megtiszteltetés számomra és nagy öröm számomra hogy ma megvitatjuk az éves emberi jogi jelentés 2013-ra vonatkozóan, az egész világra vonatkozik ez a jelentés. Fontos, hogy ez a, ezt a jelentést eh, valóban megszavazzuk, hiszen olyan országokkal foglalkozik ez a jelentés, amelyek nem az Európai Unió tagjai. Ezért jó lenne, hogyha a 165-ös és 162-es pontokat nem szavaznánk meg, hiszen a jelentésben ezek a pontok benne vannak, ennek ellenére szerintem ezeket ki kell venni, és mindezt horvát polgárként mondom. Fontosnak tartom, hogy a vita együttműködési szellemben folyjon, és a jelentésre, a jelentés témájára vonatkozzon, hiszen hangsúlyozni kívánjuk itt, hogy az emberi jogok prioritást élveznek számunkra. Pontosan ezért szeretném üdvözölni azt a tényt, hogy Páncéri úr elmondta, hogy a delegáció vezetők, amelyek más országokkal kapcsolatban állnak, ők is tiszteletben kell, hogy tartsák az emberi jogokat. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Sokan felháborodtak, hogy a társadalom mérgének neveztek itt bizonyos embereket. Mindenképpen tenni kell valamit, elnök asszony. Szeretném üdvözölni a jelentést, hiszen uh, olyan témákkal foglalkozik, mint a szólásszabadság, vallásszabadság, a nők és lányok elleni erőszak. Hallottunk a szegénységről, az alultápláltságról, a gyermekmunkáról. Borzalmas történeteket hallunk például fiatal megerőszakolt nőkről. A legjobb politika, amit tehetünk, az az, hogy nevelünk, oktatunk. Számos vita ezt tükrözi ebben a teremben is a jelentés kihangsúlyozza az emberi jogok és a demokrácia előmozdítását, hogy az Európai Unió cselekvésnek központjában álljon az emberi jogok kérdése, főleg akkor, amikor harmadik országokkal tárgyalunk. Többet kell tennünk, nem csak beszélnünk kell, támogatnunk kell az embereket, akik kiszállnak, akik az emberi jogok mellett vannak. Köszönöm képviselő asszony, most átérünk a kezdi eljárásra

amikor harmadik országok vonatkozó gyakorlatát bráljuk. köszönöm. és az sd képviselőcsoportból frunzulic képviselő úrnak adom meg a szót. frunzulic képviselő úr! Uh, thank you very much. Uh, yes. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani Páncélő úrnak, hatalmas munkát végzett nagyon fontos a jelentésnek a témája az emberi jogok helyzete. Különösen értekelem azt, hogy bevezette azt, hogy a nők, a gyermekek jogait külön kell vizsgálnunk, a vallási és fai, etnikai kisebbségek jogait, illetve általában a kisebbségek jogait külön nyomon kell követnünk. Ezek a személyek olyan társadalomnak a részesei, amelyek jelentősen diszkriminálják őket a világon nagyon sok országban, ezért plusz védelmet kell, hogy biztosítsunk számukra. Az Európai Unió egyértelműen határozta meg, hogy hogyan közelíti meg ezt a több változtatni kell a kormányok politikáját, például az oktatás területén is. Ezért a határainkon belül is fontos, hogy ne kelljen, hogy a személyek államot, lakhelyet változtassanak csak azért, hogy a jogaikat tiszteletben tarthassák. Az Európai Unió, amikor más országokkal tárgyalásban áll, akkor nagyobb nyomást kell, hogy gyakoroljon ezekben a témákban. Képviselő úrnak adom meg a szót. Zambácki képviselő úr. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо Могерини, уважаеми колега Панцери. nagyon sok jó munkát végzett. Azonban van néhány kritikai megjegyzésünk is frakciónk részéről. Néhány dologgal nem értünk egyet. Tehát a klímaváltozás, a politikai meledékjog, és így tovább. Néhány ilyen kérdés azért van. Szól Litvániáról, Szlovákiáról, Horvátországról, és kritizálják ezeket az országokat a belpolitikájuk miatt. Szerintünk minden tagállamnak megvan a joga, hogy saját maga döntsön, hogy milyen családi hagyományokat szeret követni képviselő úr bilbao képviselő asszonynak adom meg a szót. bilbao képviselő asszony ms bilbao you have the floor. köszönöm szépen a nagylelkűségét elnök asszony! Európa továbbra is az emberi jogi küzdelem zászlóshajója szeretne lenni az európai világ színpadán, azonban azt tesz bennünket erőssé, hogyha leggyengébbeket meg tudjuk védeni, és fontos, hogy olyan befolyásos államokkal, mint az Egyesült Államok, Kína vagy Izrael vegyük fel a kapcsolatot olyan ügyekben, mint Nyugat-Szahara vagy Palesztina ezért támogatom azt a rendszert, hogy egy korai figyelmeztetési rendszert vezessünk be, amely az emberi jogok, alapvető emberi jogok kartájának az elveit meg, megsérti ügyeket előrejelzi. Úgy gondolom, hogy küzdenünk kell minden ilyen rendszer ellen, amely a szabadsági jogokat megkurtítja. Fontos, hogy emlékezzük mindazokra az, azokra az emberekre, akik eltűntek egy-egy állampucs alkalmával, akiket megöltek, és akinek az emléke nem él már. Szogonosz képviselő úr. Köszönöm. Eléggé furcsa a helyzet. Foglalkozunk az emberi jogok, a demokrácia helyzetével, és pedig harmadik országokban. És nem látjuk, hogy az Európai Unión belül milyen problémák vannak a gazdasági stabilitás nevében a demokráciát figyelmen kívül hagyják, feláldozzák a demokráciát. A nemzeti parlamentek hatásköre eléggé korlátozott, de az alapjogok, mint például a szociális jogok is csorbát szenvednek, hiszen ha csökkentik a szociális juttatásokat, sérülnek az emberi jogok. Azt javasolnám, hogy ne a harmadik országokról beszéljünk most, hanem nézzük meg, hogy Európában mi van, hogy az Európai Unió hogyan bánik az emberi jogokkal. Az európai politikának állandóan ellenőriznie kellene az emberi jogok helyzetét. Csak akkor van jogunk kritizálni a többieket. Soltész képviselő úrnak adom meg a szót. Mr. Soltész, you have the floor. Eh, köszönöm az a téma és az a vita, amit most folytatunk, valójában rendkívül komplex. A vita során nagyon sok minden elhangzott. A jelentésben az előadó említi a terrorizmus elleni tevékenységeket. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy amikor a terrorizmus ellen harcolunk, akkor sokszor mi magunk megszegjük az emberi jogokat. Különösen azokra az intézkedésekre gondolok, amelyek a személyi, személyes adatok gyűjtésével kapcsolatosak, hiszen ez ahhoz vezethet, hogy az emberi jogokat megszegjük. Éppen ezért nem tudnám ezt így így egy az egyben elfogadni, és szeretném, hogyha nem alakulna ki egy Big Brother féle helyzet itt az Európai Unióban. Az Európa tanácsal kellene, hogy szorosabban együttműködjünk, hosszú távú stratégiát kell kidolgozunk. Szólóként Castaldo képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, árnyék előadóknak hiszen a jelentést nagyon jól előkészítették, biztos, hogy intenzív és nehéz munkát végeztek. Különösen szeretnék említeni néhány pontot, például 75-ös, 76-os, amelyben az előadók említik az LMBTI újabb meghatározását, akár a romai szerződés függvényében és a bírósági ítéletek tekintetében is, hiszen sok olyan terület van, ahol ez még nem valósul meg. Továbbá közös Európai Uniós koncepciót kell ki alakítanunk. Egy olasz szenátor barátom egy törvénytervezeten dolgozott pont ebben a témában, és ezért remélem, hogy a kollégákkal közösen az Európai Parlamentben a főképviselő is, remélem, hogy ezt a témát nagyon szigorúan tudja majd az összes tagállam esetében elindítani. Végül a 77-es pont az örmény népírtás századik évfordulója van most, ezért nagyon fontos, hogy a megbékélés útját szolgáljuk mindenhol nagyon részletes vitán vagyunk túl a vita lezárásaként mogherini főképviselő asszonynak adom meg a szót. parancsoljon alelnök asszony! Uh, uh, köszönöm rövid leszek. nagyon gazdag vitát hallottunk nagyon sok megjegyzést nagyon sok javaslatot. ezeket természetesen feljegyeztük biztosíthatom önöket hogy az előkészületi munkáink során figyelembe veszük javaslataikat. Egy pontot ragadni ki a megjegyzések közül, azért, mert úgy gondolom, hogy ez nem azért fontos, mert én is megemlítettem, hanem fontosnak tartom a nők szerepe a társadalomban. A nők szerepe a vezető pozíciókban és a nők elleni erőszak. Itt szerintem ugyanazon érme két oldaláról van szó. Csak röviden összefoglalnám, amit néhányan említettek, a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés nem csak jogalkotás, hanem kultúraváltás is és ez pedig az oktatással kezdődik. A saját családunkban, a saját iskoláinkban. Ez a téma nem csak a külpolitikánkban, hanem a belpolitikánkban is nagyon fontos téma. Arra szerettem volna rámutatni, hogy március 8-án a Nemzetközi Nőnak alkalmából a figyelmet az afgán nők helyzetére irányítottuk. Afganisztánban vannak vezető pozícióban nők, akár a rendőrségnél, a politikánál, az igazságszolgáltatásnál, újságírók, és mindenképpen segítenünk kell őket, segítenünk kell abban, hogy akár meglátogassák az európai intézményeket, és megtapasztalják, hogy itt hogyan zajlik a munka március 9-én, hétfőn, New Yorkban lehettem, hiszen az ENSZ képviselőivel beszéltünk arról, hogy hogyan lehet a nőknek több lehetőséget, több hatalmat adni. Örülök, hogy ott lehettem az ENSZ ülésén. Szeretném még elmondani, hogy nagyon hasznos megjegyzéseket hallottunk, kiváló munkát végzett az előadó. És két e, kötelezettségvállalást viszek magammal. Garantálni kell, hogy a kül- és belpolitikai cselekvésünket összehangoljuk az emberi jogok értelmében, megpróbáljuk az emberi jogok előmozdítását minden tekintetben képviselni akkor is, amikor a harmadik országokkal tárgyalunk. Szerte a világban. A különféle intézmények, a bizottság, a tanács és az Európai Parlament elsősorban, és éppen ezért szeretném megköszönni minnyájuknak hozzászólásaikat. Szeretném megköszönni az előadónak, az árnyék előadónak, árnyék előadóknak ezt a kiváló jelentést, amely a jövőbeni munkánk alapját képzi majd ezekben a kritikus napokban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen főképviselő asszony hozzászólását, záró gondolatait, és végül a jelentéstevőnek, Panceri úrnak adom meg a szót, parancsoljon kettő percben köszönöm szeretnék mindenkinek köszönetet mondani köszönetet Főleg egyébként a főképviselő asszonynak is szeretnék köszönetet mondani, mert ha jól értem, nagyon jól megértette, hogy milyen hasznos dolgokat tehet. Szeretnénk valóban felhívni a figyelmet egy dologra, van, aki nem ért egyet az én általam említetekkel. Azért szeretném hangsúlyozni, hogy az alapjogi kartában szerepel az, hogy az Európai Unió a tevékenysége középpontjába az embereket állítja. És amikor emberekről beszélünk, akkor az nem egy elvont dolog. Azzal szó, hogy ember, ettől pontosan az elvont dolgokról akarunk távol kerülni, nem a személyiség, nem az egyéb megfogalmazóságot szeretnénk követni, hanem azt, hogy a mindenkinek a méltóságát tiszteletben kell, hogy tartsuk. Ezért szeretném hangsúlyozni, hogy Sopra de Báj képviselő szavait szégyenletesnek találom az LMBTI közösségekkel szemben, és a civilizáció minden hiánya jellemző akkor, hogyha valaki politikai megfontolásokból ilyeneket mond. Persze nem csodálkozom, hiszen a toleranciát, az emberek tiszteletben tartását soha nem tartották fontosnak. És most a Guéhoz és Verzsia képviselőhöz fordulok. Végig kéne, hogy gondolják azt, hogy tényleg tartózkodnak-e a jelentés megszavazásától. Persze ezt tiszteletben tartom, de azért ez egy paradox helyzet lenne, itt a parlamenten belül egy ilyenfajta pozíció. Úgy gondolom, hogy fontos az a munka, amit végeztünk, és remélem, hogy a parlamenti képviselők nagy részének a támogatását meg fogjuk kapni. Köszönöm. Köszönöm képviselő úrnak, mint jelentéstevőnek a záró gondolatait. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy ezzel a vitát lezárom. Szavazásra a holnapi nap kerül sor most pedig egy újabb fontos és nehéz vita előtt állunk és következik a napirend értelmében a bizottság alelnökének az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a nyilatkozata a lbiai instabil helyzet és annak következményei tárgyában. rögtön meg is adom a szót főképviselő asszonynak a téma felvezetésére.